géppel vagy autóval utazók esetében, hogy milyen nagy horderejű problémáról van szó. Svédországban például a bio, bio üzemanyagok esetében a tömegközlekedésben nagy részét ezen üzemanyagnak nem mi állítjuk elő, például az amazoniai őserdőket írtják, amiatt, hogy bioüzemanyagot állítsanak elő vessünk véget ennek az abszurd gyakorlatnak, például a Strasburgi ülésszaknak, arra van itt szükség, hogy a populizmust elhallgatassuk. jó úr, egy percben. Van asszony, emlékeztetett minket, hogy együtt kell működnünk az európai állampolgárok érdekében, a jóléti államok megerősítésében, a munkavállalói jogok érvényesítése érdekében. Utalt a bankválságra, ami egy komoly válság volt Európában, komoly kérdéseket vetett fel, és hamis szavak hangzottak el azzal kapcsolatosan is, hogy Erdogán, Ciprus vagy Szíria esetében mi történt. Itt azt látjuk, hogy a régió forrásait egész egyszerűen elrabolják. Nem mondhatjuk, hogy Erdogán stratégiai partner. A menekültügyi helyzet kapcsán az embereket kell szem előtt tartani, akik az életüket vesztik el. Én kérem, figyelje rám, tehát még egyszer, ő nem partnerünk, ő egy gyalázatos és kártékony ember számunkra. Én mindenkit kérek, mondja az elnök asszony, hogy tartsa az időt, mert egyébként a catch the és spontán hozzászólásokra nem jut idő. Következő hozzászóló Radacsovszki úr. Kedves kollégák, meg vagyok győződve, hogy tisztelettel kell adoznunk a britekkel szemben. Farage úr megmutatta a helyes utat, megmutatta, hogy egy civilizált, demokratikus ország milyen úton kell, hogy járjon. Az Egyesült Királyság nem hagyja el Európát, egy demo, nem demokratikus intézményt hagy el. Meg vagyok győződve, hogy az Európai Unió a közeljövőben egymással együttműködő szuverén országok együttműködése lesz, amely országok békében élnek és nem brüsszeli, nem demokratikus irányítás alatt fognak állni. Mr. Kaspari, for one minute. Kaspari kolléga egy percben. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, az Európai bizottsági elnök von der Leyen nagyon ambiciózus programot mutatott be. Pontosan ez az, amire most szükségünk van, bátorság, iránymutatás, elképzelések és vezetés. Köszönjük von der Leyennek ezeket a javaslatokat. Pontosan erre van szüksége Európának, ez az, ami Európát előre viszi. De másrészt ott van a tanács, és kedves tanács elnöke Michel, már Juncker idején is nagyon sok jó elképzelés merült fel, de kérdés az, hogy a tanács gyakran nem volt képes döntéseket hozni, és ezért nagyon sok javaslatot nem tudtunk lezárni, nagyon sok volt a késlekedés, mert tagállamok blokkoltak, és nem lehetett többségi döntés hozni a tanácsban. Mennyi gazdának kell aggódnia, mert a tanács megint nem volt képes arra, hogy időben elfogadja a és mennyi kutató nem tudja tervezni a kutatási projekteket, és mennyi széndiokszid tonnát nem tudunk megtakarítani, mert hiányoznak ezek a programok. Ezért kérem önt, hogy maradjon ambiciózus, és vigyázzon ilyen lendületet a tanácsba, erre sürgetően szükségünk van Európában. Madame Dali. Dali asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az EU vezetők 2050-ig kitűztek bizonyos klímacélokat, de nem mindenki, Lengyelország konkrétan nem értett ezzel egyet. Remélem, hogy ez csak idő kérdése, hogy egy hangság uralkodjon. Mindenkinek, minden tagállamnak el kell, elkötelezetnek kell lennie. Remélem, hogy meg lesz a bátorság ahhoz, Michel úr, hogy ezeket a változásokat előre lendítse, és megtegyék a konkrét lépéseket. Ami a zöld megállapodás illeti, ez egy előrelépés, de ha a tagállamok is azonosulnak azzal, hogy ez a jövő, megoldása, akkor tudják, hogy mire kell fordítani a forrásokat. Lesznek itt persze kihívások, de ha együttműködünk, akkor és a három intézmény együttműködik, és a tagállamok is, akkor tudunk elérni eredményt. Köszönöm, elnök asszony. 237 milliárdról beszélünk, ez az, ami elveszíti, a, elválasztja a tagállamok javaslatát a parlamenttől. Finnország csak növelte a megosztottságot, sem azon tagállamokat nem elégítette ki, akik többet akarnak, sem azokat, akik kevesebbet, és a bizottságot sem, így nem tudunk a 21. század kívásának megfelelni. De hát honnan is vegyük el ezt a pénzt? Kérem, hogy eh, lassítson. Michel. Kedves Michel elnök úr, az állam és kormányfők önnek adták a felelősséget, hogy négyszögesítse a kört. Hát lesz néhány álmatlan éjszakája. Tegnap este volt egy első eszmecsere, ez nagyon gyümölcsöző volt. Mi nyomon követjük önt, hogy aztán eh, hogy oldja meg ezt a nehéz matematikai feladatot, egy megoldás van a saját források. Igen, pénzügyi autonómiára van Európának szüksége, új saját forrásokra, amelyekből új mozgástér is adódik, és ez az a közös részhalmaz, amely egyesíti az államokat, a bizottságot és az Európai Parlamentet. Egyes tagállamok nem akarják a saját forrásokat, de ez nem gond. A saját források jelentik a megoldást. Ha ez nem jön létre, akkor mi nem fogunk hozzájárulni ez a megalapodáshoz. Másfél percben, Daudi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony mindannyiunk számára, akik eh, az Európai Unió eh, jelenti a megfelelő jövőt az Egyesült Királyság és az EU számára, szembe kell néznünk a Brexit valóságával. Az eh, múlt heti tanács hangsúlyozta, hogy egyelő feltételek mellett elkötelezett a szabadkereskedelem kapcsán az EU és az britek között, de a brit kormány már most azzal fenyeget, hogy megszegi az e, kötelezettségvállalását. Komoly veszélyek fenyegetik a munkavállalói jogokat, a kereskedelmi megállapodások parlamenti ellenőrzését, és ez felveti a no deal Brexit kockázatát jövő év végéig. Ezt a parlamentet az arányos képviselet alapján választották meg az állampolgárok, és feltételezi az együttműködést, hogy az állampolgárokat a vállalati globális érdekekkel szemben megvédje, a szociális igazságtalanságokkal szemben. Európa állampolgárai védelmet várnak a kormányaiktól, a különböző milliárdosok és oligarchákkal szemben. És a legjobb megoldást várják, hogy a kihívásokkal szemben fellépjünk. Köszönöm. Vilimski kolléga egy percben. Köszönöm, kedves hölgyeim és uraim, hogyha meghallgatom ezeket az önök bevezetéseit, hát uh, itt láthatjuk a, hogy nincs uh, valutaválság, uh, munkahogyi válság, migrációs uh, válság, semmiféle válság nincsen, csak a klímaválság létezik önök szerint, hát akkor beszéljünk erről. Uh, a legutóbb ezt vészhelyzetnek minősítették itt Strasbourgban, szerintem ez egy eltúlzott, hisztérikus reakció, de mindenképpen van itt egy többsége mellett. Amit nem értünk, az európai nomenklatúra aztán felszáll a repülőre, és repül Madridba tovább vitáznak ezen kérdésekről, hát ez az ön ügyük, Ah, itt van ugye az egységes székhéről szóló vita, ugye itt a két széket egyre kellene csökkenteni, Brüsszelt vagy Strasbourgot választani, és az a vándorcirkuszt beszüntetni. Ez őszintétlenség. Azt, itt vitáznak önök, aztán lemennek a garázsba, ott a 6 és 8 hengeres autókat láthatják a képviselők garázsában, Hát ez biztosan nem őszinte többsége, amely a klímavédelem mellett száll síkra. Köszönöm. Dank u mevrouw de voorzitter. Eh, meneer Michel, we kennen elkaar. U was... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon csalódottak voltunk a madridi klímacsúcs okán. Itt uh, 27 ezer ember tömeges megmozdulás szervezet. Ez egy káosz, hát miféle ökológiai lábnyoma van ennek? 16 ezer tonna széndiokszid, kerül a levegőbe, tehát a klímaváltozás megint csak ról szervezett konferencia, csak egy vándorcirkusz, aztán Glasgow-ban lesz, ez Vancouverben, Kiotóba utazott, stb., és ez így folytatódik utazgatunk ide-oda, és így a széndiokszid kibocsátások tulajdonképpen nőnek emiatt, mert a jövőben klíma semlegesnek akarunk lenni, és szeretném a klímacsúcs résztvevőit felszólítani, hogy hagyják már ezeket a konferenciákat, és vegyenek példát a formáiról, akik tényleg csökkenteni akarják a széndiokszid kibocsátást. Farazs úr, nos, három év után végre elhagyjuk ezt a nemzetek börtönét január végén. És nem válunk harmadik országá, szó sincs erről. Független önmagát kormányzó nemzetté válunk, önök pedig hitegethetik magukat itt ebben a katedrálisban, ahogy csak kedvük tartja ma délelőtt. De az emberek nem akarják, hogy arztalan bürokraták, mint Michel és van der Leyen irányítsák őket. Hallották önöket, unalmasak, mint a csatornavíz. És látjuk, hogy például Lengyelországban többség támogatná azt, hogy kilépjenek, jobban tennék, hogyha a lengyelek is kilépnének. A Brexit a vég kezdete, vezetést fogunk, vezető szerepet fogunk vállalni, egy olyan Európát fogunk létrehozni, amely szuverén államok, együttműködő államok szövetsége, amelyet azonban nem egy bűnbanda irányít, mint jelenleg. Um, it's not a great way to make nem hiszem, hogy jó módon e, szerez barátokat, hogyha e, embereket e, unalmasnak nevezés a csatornavízhez, zavaros csatornavízhez hasonlítja őket. Nem volt ez egy szép mozdulat öntől, mondja az elnök. Elnökként, hogy mondjam el, hogy mindegyiknek van arca, és akiket ön arc nélküliként nevezett meg, voltak azok az emberek, akik leginkább az arcukat tették oda a Brexit tárgyalások során. Megadom a szót Olbrist úrnak egy percben. Thank you, madam. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én csak annyit szeretnék mondani lengyelként. Meglep, amit most hallottam, az állampolgár, a polgártársaimról. Ez számomra teljesen új, lehet, hogy másik országot ismerek. Kedves elnök úr, három megjegyzést szeretnék tenni először is. Nagy hálával tartozom önnek, hogy a több éves pénzügyi keretről eh, tudtunk önnel vitatkozni tegnap este. Ez szerintem eh, kiváló jele annak, hogy kész együttműködni. Másodszorban szeretnék gratulálni a tanácsnak azért, hogy eh, nem csapta ránk az ajtót a finn elnökség javaslata kapcsán, ugyanis ez egy kiinduló pont, de nem jó alap a további munka szempontjából. Úgyhogy az, hogy nem dönt, ezt gyakorlatilag már megtörtént, elástuk, és most megkezdhetjük a munkát. A harmadik, a Brexit, ez szintén nagyon fontos pénzügyi döntéseket feltételez majd. Köszönöm szépen. A brit választások következtében Világos, hogy az alsóházban kellő többség van ahhoz, hogy elfogadják a kilépési megállapodást, és megtörténjen a Brexit január 31-én. Ez egy szomorú pillanat Európa számára, de minden esetre ez egy demokratikus döntés, amit tiszteletben kell tartanunk. Azt hiszem Farázs úrnak nincs igaza abban, hogy Európa, vagy az Európai Unió a nemzetek börtöge, börtöne lenne. A feladatunk az most, hogy a közös jövőnkre összpontosítsunk, és ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királysággal egy megfelelő, békés és észszerű tárgyalásokat folytassunk, aminek keretében a megállapodás megvédi az egységes piac működését, biztosítja a környezetvédelmet, a szociális védelmet is. Ez kulcsfontosságú a tárgyalások során, és 2020 végére kiderül, hogy a no deal, tehát a megállapodás nélküli forgatókönyv valóban a múlté elfeledhető. Ezen kívül foglalkoznunk kell az állampolgáraink elvárásaival is, az Európa jövőjével foglalkozó konferencia elképzelésével, a zöld megállapodással, ezek mind nagyon fontosak, de azt hiszem elmaradnak a több éves pénzügyi keret vitája fontosságától, vagy a bankunió megerősítésének kérdésétől. Tehát szerintem jobban kell teljesítenünk, hogy a Brexit kihívásainak megfeleljünk. Elnézést, 17-en kértek szót a spontán hozzászólások keretében. Nem mindenki kaphat szót, de egyáltalán valószínűtlen az is, hogy mindenki szót kapjon. Singasszony. As many have said. Köszönöm, ahogy sokan elmondták a brit választások tragikus világosra tették a Brexit tényét. Johnson nem kapta meg a szavazatok többségét, nagyon sok brit képviselő, brit polgár szavazott ez ellen, azonban a szavazási rendszer természetesen fogva a többséget kapott. Nagyon hálás vagyok a tanács és Barnyé úr személyes erőfeszítéseiért, amiért lehető legszorosabb kapcsolatokat szeretnék megtartani. Különösen aggaszt a, a tudományos és a kutatási életben való együttműködés. Az Európai Országok közötti partneri kapcsolat rendkívül hasznos volt a, a, a tudományos technológiai műszaki fejlődés szempontjából. És tudom, hogy az Európai Uniós intézmények is aggódnak, hogy a britek megpróbálják aláásni a környezetvédelmi szabályokat és a munkavállalói munkavállalók körülményeit. Ezen én is, ez engem is angaszt. Végül szeretnék köszönet mondani mindannyiuknak, akik támogattak bennünket, akik igyekeztünk az Európai Unióban maradás mellett küzdeni. Faraz úr téved, a jövő a, olyan fantasztikus demokratikus intézményeké, mint a miénk, és remélem, hogy egy nap visszatérünk. One minute, Mr. Andreessen. Uh, Andreessen úr, egy percben. 2050. 2050-es klímasemlegességi megállapodás. Michel úr, amikor olvastam a tweetjét péntek délután, akkor örültem, ez jó lépés a helyes irányba. A, láthatjuk a pénteki tüntetéseket. Ugyanakkor mi lesz mindebből, hogyha a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan fenyegetések vannak a kompromisszumok elérését illetően? ettől függ kontinensünk jövője, és csak európaiként tudjuk ezt alakítani. A finn javaslat ez túl gyenge, hogyha 25%-os klímaberuházásnál maradunk, akkor a Green Deal kudarcot val és a digitalizációra és kutatásra többet kellene fordítanunk, enélkül elveszítjük a versenyt a világ többi részével az energia szempontból szanált épületek, a gyorsabb vasúti összeköltetések és a többi, mindezt finanszírozni kell, és ennek meg kell találni a, a helyét az MFF-ben. A tanácsot és von der Leyen asszonyt is felszólítom, hogy a pénzügyi keretet igazítsuk a Green Dealhez. Ezt mindenképpen meg kell tennünk, mert különben kudarcot vallunk. Elnök, bizott asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az önök Európája egyre inkább a bankok és Franciaország, Németország érdekeinek rabszolgája. Az új bizottság és a legutóbbi tanács ülés mutatják mindezt. A francia-német Európa ö, migránsokat akar beengedni, és az erre vonatkozó szabályok nem is léteznek, ez egy nagy bluff. A francia-német partnerek az olaszok pénzét akarják lenyúlni az ötcsillagosok cinkosságával. Ez egy abuzív kormány, olaszok feje fölött hozták létre. Épp olyan, mint a Monti kormány 2011-ben benyúl az olaszok zsebébe de ki adja önöknek azt a hatalmat, hogy a nép szándékát lábbal tapassák? európai bürokraták készítsék a bőröngyeiket, mert hamarosan az olasz nép haza fogja önöket küldeni örökre. One minute for Mr. Van, o- Van Overtfeld úr egy percre. Elnök asszony, tisztelt képviselők, támogatandó ez a filozófia, hiszen tényleg egy fenntartható, realisztikus vállásra van szükség, hogy a klímacélokat elérjük. A tanács is megállapítja, hogy innovációra van szükség, kutatásra, fejlesztésre, és igazából a klíma háztartást is megfelelően el kell látni. A finanszírozás tekintetében azonban van még tennivaló, és a zöld deal további eszközöket igényel a már előirányzott milliárdokon túl. Különben nem érjük el a klímacélokat. Kíváncsi vagyok, hogy milyen finanszírozási felajánlások lesznek, de nagyon fontos az, hogy a bizottsággal szoros együttműködésben megfelelő kompromisszumot érjünk el és a parlament is szükséges a kompromisszum eléréséhez. Köszönöm. Montis úr, egy percre. Köszönöm szépen. Olyan biztos, hogy a tojások, tojások, az is ugyanolyan biztos, hogy ez az utolsó felszólásom. Skót vagyok, brit vagyok és európai vagyok. És itt azt látjuk, hogy uh, szamizdatban kell terjeszteni itt is az anyagokat, mint a régi Szovjetunióban. A szolidaritást a 80-es években támogattuk. Én a berlini fal leomlását kívántam, és ez a hely az ellentéte a jó európaiságnak, hiszen itt összemossák a gazdaságokat, összemossák a különbözőségeket, és igazából itt állandóan azon dolgoznak, hogy mindent egy egyen maszlakba gyúrjanak össze, amit központilag irányítanak. Elmegyünk, és nem azért megyünk el, mert itt van Dominik vagy Nigel, hanem azt mondták, például Nigel Farage is, hogy szeretnénk megint mások lenni. És minden európainak azt üzenem, hogy a demokrácia mellett legyen. Szabadság! Sorry, just just a moment, doamnă președintă. Pillanat, pillanat. Csak e várjon egy pillanatra. Itt abba lehetne hagyni a kaszinózás kollégák. Nagyon jól értem írként, hogy mit ért a szabadság alatt. Bogdán úr. Köszönöm szépen a... Románia elutasítja a, azeket a kritériumokat. Ami a költségvetést illeti, számukra ez nem vízió. Hogyha a csökkentések logikáját követjük, és amire szüksége van a tagállamoknak, egyszerűen csak nő a távolság kelet és nyugat között, úgyhogy nem lesz tovább kohézió. Ez a javaslat gyakorlatilag minden rugalmasságot megszüntet, és a bürokráciát növeli. Nos, ezért, ami a kohéziót illeti és a közös agrárpolitikát, nem működnek gyakorlatilag Kelet-Európában. Románia nem kétsebességes ország, egy sebességgel halad mellette vagyunk a 2050-ig tartó éghajlatpolitikának, de ambíciózus legyen, amelynek megfelelőek az intézkedéseik az egyes nemzeti feltételeknek megfelelően hogy ne legyen ekkora nagy különbség attól függően az európaiak között, hogy hol élnek. Köszönöm szépen, Fritzon asszony következik egy perc. Köszönöm szépen. Mindenképpen támogatnunk kell a klímasemleges Európai Uniót, és 2050-ig ezt el akarjuk érni, hiszen nagyon komoly a klíma helyzete. És szükség van arra, hogy lépjünk. A polgárok kérik, hogy lépjünk, tennünk kell valami a világ országai összejöttek, hogy megtárgyalják a klímahelyzetet, éppen ezért nagyon fontos az, hogy közös célunk legyen, amelyet el akarunk érni. Ez pedig a klímasemleges Európa 2050-ig. Ez a Párizsi Egyezménnyel is összhangban áll, ahol megalapítják, hogy szükség van a klímasemleges Európára. És új piacokra, új technikára, új üzleti modellekre, új munkahelyekre van szükség. Ezen kívül új zöld növekedésre van szükségünk. Itt van a klímaváltozás, vele kell élnünk, és igazságosan kell a terheket elosztani. Azt szeretném, hogy mi közösen érjük el azt, hogy az Európa hogy Európa az első klímasemleges kontinens lesz. Köszönöm. Um, Madam Rother, Haranzova. Köszönöm szépen, Sarázova asszony következik, egy percen parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, a COP25 madridi kudarca után Európa az egyetlen olyan kontinens, amely nem lép az éghajlatváltozás ellen, és ennek meg kell változnia. Többet kell tennünk annak érdekében, hogy Európán kívül mások is ö, ö, megtegyék, amit kell. Például Kína nem lehet fejlődő ország a továbbiakban. Európa egyedül nem tudja megmenteni a bolygót a cseh köztársaság kész mindent megtenni, amit tud az éghajlat érdekében, de segítségre van szükségünk. A javasolt átmeneti alap nem lesz elegendő az új kiegészítő kohéziós alapokhoz. Új alapokra is van szükség. A zöld befektetési alap nagyon jó elképzelés, de a magánszféra nélkül ez nem fog megfelelni azoknak a szükségleteknek, amelyekre, mint például Csekkfőszárságnak, Szlovékiának és más régióbeli országnak szüksége van, illetve az iparosodott országoknak, mert meg kell tudniuk mi őrizni saját gazdaságukat, hogy ugyanakkor teljesítsék az elvárásokat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Philips asszony. Látom, az Európai Parlament már is kevesebb a CO2 kibocsátása. Többen vannak fönt a galérián, mint itt. Hát ez vicc. Az emberek itt az Egyesült Királyságot ö, ö, forszírozzák arra, hogy csinálnak valamit. A britek nem fognak ö, ö, semmit változtatni azon, amit eldöntöttek. Ne éljenek itt a buborékba, az EU-n belül, és annak ellenére, amit mindent megtesznek ellenére, a Brexit óriási siker lesz az Egyesült Királyság most már egyenlő esélyekkel tárgyal, és Boris Johnson remélem elfedke, megmondja maguknak, hogy elfeknek ezek. Igenis teljes szabadságot fogunk élvezni, túl fog, nem csak túléljük ezt az egészet, hanem virágozni fogunk. És az EU csak nézze, hogy az Egyesült Királyság hogy lesz teljesen demokratikus és globális, mert ha nem, akkor a föderalisták az, az egész

Köszönjük szépen. Márkez képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden fogalmazok az Európai Tanács következtetéseivel kapcsolatban a több éves pénzügyi keretre utalva. Az európaiak ezt a több éves pénzügyi keretet nem nagyon mélységesen, mélységében tárgyalták, és azt gondolom, hogy ezzel eltékozoltak egy jó esélyt, hiszen az európai állam és kormányfők megállapodhattak volna a költségvetésben, amely az unió számára alapvető. Most uh, Michel kezébe került a döntés, de még mindig el lett odázva. A tegnapi ülésen Sassonival, illetve a többi döntéshozóval közösen leülni egy asztalhoz egy fontos első lépés volt. Az, hogy megkapjuk a támogatást a éves pénzügyi kerethez, ehhez politikai egyes, egyetértés kell, annak érdekében, hogy fent tudjuk tartani az Európai Unióban szükséges finanszírozást. A tanácsi javaslat elfogadhatatlan. Januárban, 2020-ban egy olyan javaslatot szeretnénk, amelyet el tudunk fogadni. Ezt a költségvetést nem szabad ö, ö, veszélyeztetni, Keller úr. A brit választást azt hiszem, hogy egyértelmű győzelmet hozott a konzervatív pártnak, elhagyja Nagy-Britannia most már az EU-t, tudjuk, ismerjük a dátumokat. Az Ír sziget felé a kemény határ eltörlése az szerepel benne nagyon fontos elemként, és ezt üdvözlöm. És fontos is, hogy ezt valóban biztosítsuk. A polgárok jogai, különös tekintettel a, az EU-s polgárokra, akik ott élnek, továbbra is megkívánják tartani az európai és ír identitásukat is azonban, ahogyan fogalmaztam, európainak is tartják magukat. Észak-Írországban más demográfiai összetétel van, nyilván ez a jövőre is nagy hatással lesz. Fenn kell tartani, tiszteletben kell tartani a nagypénteki megállapodást, és a jövőben pedig a demográfiai változásokat figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Milbarakis képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Örömmel tölt el a tanács ülésének következtetése. Leginkább az illegális megállapodásra gondolok Líbia és Olaszország között, hiszen ezzel stabilitásra törekedhetünk a földközi tengeren és a saját országunkban is. Azt gondolom, hogy ez egy jó válasz azokra a török oldalról hangoztatott érvekre, amelyek nem helytállóak. Sok esetben lábbal tiporják a, a jogokat, akár a tengeri jogokat, és Törökország tulajdonképpen szembe megy mindazzal, ami eddig eredményként felmutatható ami sajnos az egész régió és a földközi-tengeri régió destabilizálását is szolgálhatja. Ez ellen európai szinten fel kell lépni, konkrét szankciókkal kell sújtani az országot. Viszont nagyon fontos, hogy Törökország vonatkozásában mérlegeljük a nagyon óvatos fellépést. Köszönjük szépen, Bishop asszony. Köszönöm szépen. Michel urat pontosan meghallgattam, hogy mit is mondott Európa jövőjéről, és hallottam a következtetéseit is. Amit itt felismerhetünk az az, hogy az Európai Tanács eddig eléggé renyhén foglalkozott ezzel a célkitűzéssel. Michel úr, remélem, hogy ön ezt megváltoztatja, és remélem, hogy a tanács álláspontja is megváltozik az új évben, hiszen ez a konferencia nagyon nagy esély arra, hogy Európát újra talpra állítsuk és ahogy a brexitesek elhagytak minket, új éra kezdődik Európa történelmében. De ehhez azért nagyon bátor koncepcióra van szükség, és a polgárok részvételével. Nagyon fontos az, hogy a polgárokkal párbeszédet folytassunk. Nem elég, hogy lesz egy stratégiai agenda, hanem nagyon fontos az is, hogy új ötleteink legyenek. És Willy Brandtot idézem, amikor azt mondom, hogy merjünk demokratábbak lenni. Kezdjük több bátorsággal az új évet, és remélem, hogy a parlamenttel és a bizottsággal olyan viszonyt alakít ki, amely megérdemli a polgárok bizalmát. Rangel kolléga, egy percre. Köszönöm szépen, elkosszony. Köszönöm. Elnök asszonyok, szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy a bizottság támogatja az energiahálózatok további kiépítését. Örülök annak is, hogy Spanyolország és Portugália energetilailag is Európához közelebb kerül. Ez nem csak gazdasági kérdés, hanem ez geopolitikai kérdés is hiszen csökkenthetjük az Oroszországtól való függőségünket, amennyiben az európai energiahálózatot kiterjesztjük az ibériai félszigetre is, hiszen tiszta energiáról van szó, amelyet egész Európában használhatunk. És így csökkenthetjük az Oroszországtól való függet, függőségünket. Michel úr, egy kicsit csalódtam, hogy a tanácsnak nincsenek víziói hiszen a tanács itt, mint már hallottuk, elég tétlen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy fontos meghallgatni a polgárokat. Nem lehet úgy víziókat kialakítani, hogy nem tárgyalunk a polgárokkal. Thank you. Mr. Mavridis for... Köszönöm. Mavridis kolléga egy percre. Köszönöm szépen. A következtetések alkalmával volt egy hangú pozíció az EU részéről, hiszen az illegális magatartás Törökország részéről az megerősítésre került, különös tekintettel a különleges gazdasági övezetre és a Tripolisszal megkötött memorandumra. Ez kívül esik minden jogon, a tengeri jogon különösképpen, az ENSZ kontextusában. A tanács a mai napon szolidaritásáról biztosított bennünket, szemben azokkal az országokkal, ahol lábbal tiporják a jogokat. Erdogán az Európai Unió ellen cselekszik, a nemzetközi jog ellen cselekszik, és ezt nem szabad hagyni. Európai jogokat kell tudnunk gyakorolni a földközi tenger keleti része felett. Ma ugye súlyos kérdésekről tárgyalunk, és Törökország elleni szankciók mellett foglalt állást a tanács, viszont holnap a, tan, a, a bizottság új tárgyalásokba bocsátkozik a Törökországa való jobb kereskedelmi kapcsolatok ügyében. Ott vannak a dzsihadisták, dzsihadisták Líbiában, ezekről ne feledkezzünk el. Elnök, ne felejtsük el, kedves kollégák, hogy nem lesz időnk a KCTI rendszerben felszólalásokra, mert délben kezdődik a Szaharov díjátadás, úgyhogy elnézést kérek azoktól, akik szót kértek. Nibler asszony kap szót most. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos eh, asszony, kedves kollégák. Eh, megjegyzéseim volnának a következtetésekkel kapcsolatban kettő. Az első. A tagállamok egyetlen egy szót nem vesztegettek a máltai helyzetről, miközben ez egy megbízásos alapon történt gyilkosság volt. Nyíltan kell fogalmaznunk, és azt gondolom, hogy ez szégyenletes. A második megjegyzésem a Green Deal-re vonatkozik. Ha jól járunk el, ha helyesen járunk el, akkor ez lehet a mozgató rugó, a növekedés motorja a háttérben és az, hogy hogy járunk el helyesen, új technológiákra, intelligens megoldásokra kell hagyatkoznunk, akkor fogjuk tudni a semlegességet 2050-ig elérni. De technológiai szempontból ez már ugye tulajdonképpen kivitelezhető, ám gazdasági megfontolások is ott vannak a háttérben, és a versenyképesség is ott van, mint az érem másik oldala a bizottság elnökasszonyához fordulva mondom, hogy várom, hogy bemutassák a saját programjukat, tényleg kíváncsian várom, hogy milyen javaslatokkal állnak elő. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen, Korbett képviselő következik. Take the Brexit. Köszönöm. Ahogy halad a Brexit folyamat, kérem, ne felejtsék el, hogy 53% olyan pártokra szavazott a választásokon, akik még egy népszavazást akartak ebben a témában. Minden közméleménykutatás egy kivételével az elmúlt évben azt mutatta, hogy a britek többsége arra szavaztak volna, hogy maradjunk, ha új népszavazás lenne. És Johnson úr a 43 százalékával egyel többel, mint mély asszony kapott a korábbi választásokon, nagyon kemény Brexitet célzott meg. És ne tévedjenek, ez így van, mert már is visszavonta a korábbi ígéretét, hogy az alsóház szavazni fog arról, hogy meghosszabbítsák az átmeneti időszakot, hogy tárgyalásokat folytathassanak. Azt mondta, nem, nem, illegális lesz mindez. Nem akar megfelelő partner kapcsolatot, vagy kereskedelmi kapcsolatot tárgyalni. Nos, az a stratégiája, hogy vagy megkapom, amit akarok, vagy fejbe lövöm magam. Ez így nem működik és így katasztrófa lesz a Brexit. Végül pedig, elnök asszony, szeretném támogatni, amit Guy Verhofstadt mondott, ennek a parlamentnek semmilyen megállapodást nem szabad támogatnia addig, amíg mindkét oldalon az állampolgárok jogait nem biztosítják. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló pedig Kelly úr következik egy percben. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, nagyon örülök, hogy a hétvégén a tanácsülésen hozzászólhattam. És különösen annak, hogy az EU jövőjéről szólt ez a találkozó. Tegnap a frakcióérésben kiváló volt Michel Bárnyét végighallgatni, aki elmondta, hogy mit várhatunk az elkövetkezendő egy év során. Azt gondolom egy dolog egyértelmű, abból is, amit Korbett úr mondott. Ha csak nincs jó akarat és együttműködés az asztal körül, akkor csak ö, szomorkodhatunk. Úgyhogy kérem, hogy a szükséges határidőket tartsa be Johnson úr, és azt mondanám még neki, hogy fontosabb, hogy rendesen folyjon le a Brexit, mint hogy meglegyen, és remélem ez így is lesz. Röviden még azt szeretném elmondani, mert Ursula asszony is említette az MFF-ről, nagyon remélem, hogy a megmaradó tagállamok megfelelő költségvetést fognak ö, kialakítani, mert ha nem, akkor mindenkinek a saját forrásokat kell kialakítaniuk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Kelly úr. Most pedig Michel Barnier következik a főtárgyaló a Brexit témában. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A az Európai Tanácson Ursula von der Leyen elnök asszonyunk kérése az volt, és sokan utaltak erre. Én is szeretnék néhány szót szólni válaszképpen hozzászólásaikra a Brexitről. Ahogy ezt többen is megállapították, én is megállapítom, hogy első alkalommal történt az, hogy az Európai Parlament a Brexitről úgy tárgyal, hogy tudja, január 31-én bekövetkezik. És ezt sok tisztelettel mondom, de ugyanakkor nagy megértéssel is, és el szeretném mondani azt, amit többen is elmondtak itt önök közül, hogy nagy megértéssel fordulnak azok közé, azok felé itt a parlament épületén kívül, akik azt szerették volna, hogy az Egyesült Királyság maradjon az Unióban. De ugyanakkor tiszteletbe kell tartani a brit választást is már a kezdetek kezdetén, és tisztelt képviselők, a mi feladatunk, és az én feladatom, amit, amivel megbíztak az, hogy tiszteletbe tartsuk a brit állampolgárok többségének akaratát tehát megszervezzük a rendezett kilépést az állampolgárok a két oldal gazdasága, illetve a jövő érdekében olyan megállapodás keretén belül, amely lehet nagyon jól ismernek, mert tulajdonképpen együtt fogalmaztuk ezt meg, és szeretnék köszönetet mondani a Brexit irányító testületének és minden képviselőnek, illetve Guy Verhofstadtnak is ezért. Most az előre tekintés következik, a jövőbe nézés, és ahogy Ursula von der Leyen elnökünk is mondta, november 27-e óta bármilyen is legyen a jövő, a kapcsolat és a barátság lerombolhatatlan lesz népeink között. Ez lesz a legfontosabb vezérfonal, hölgyeim és uraim, közöttünk a jövőbe, hogy tisztelettel, ambiciózusan, igen erőteljes, stratégiai jellegű kapcsolatot építsünk ki az Egyesült Királysággal. Ez gazdasági pilléren fog alapulni, és ezt Phil Hogan biztossal és a többiekkel is az elnökasszony irányításával fogjuk kialakítani, és prioritásként tekintjük Joseph Borrell és más biztosok elképzeléseit. Ahogy önök is említették, az Egyesült Királyság továbbra is baráti ország, szövetséges partnerország marad. És ezt a szövetségi kapcsolatot, ezt a barátságot, partneri kapcsolatot egy új ö, megállapodásba, szerződésbe kell öltenünk. Említeném, hogy nagyon pontosan meg is szövegeztük ezt ennek a dokumentumnak a 36 utolsó oldalán, amit itt önök is láthatnak. És emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy ez a politikai nyilatkozat közös. Minden egyes szónak megvan a súlya. Minden egyes szavában megegyeztünk mi is, és Boris Johnson is. Tehát súlya van minden szónak. Mi az, ami a korlátja lehet ennek a célnak? Két dolog. Egy, az idő, mert időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt megfogalmazzuk egy alapszerződésben, vagy szövegekben a második pedig azok az eltérések, amelyek érdekeinket jellemezhetik, és célkitűzéseinket. Különösen az a válasz, amit egy kérdésre az Egyesült Királyság meg fog adni majd az elkövetkező időszakban, ha elhagyja, és hát ugye elhagyja, milyen lényegi mértékben akar a mi szabályozott modellünktől eltérni és eltávolodni. Ez lesz nagyon fontos, mint válasz az Egyesült Királyság részéről, ami meghatározza a célkitűzéseinket. Pillanatnyilag három területen kell közösen tevékenykednünk. Az egyik a ratifikációs folyamat lezárása, ami a kilépési megállapodásra vonatkozik, aztán ennek végrehajtása, és ezek egyáltalán nem elhanyagolható tényezők, ami az állampolgárokat illeti, hiszen a szövegekben a jogokat tiszteletbe kell tartani. Ezen kívül Keller asszonynak és Sonkelinek is, és a többi képviselőnek is el szeretném mondani, hogy mi a helyzet Írországgal és Észak-Írországban, a békével, a stabilitással. Aztán ugye ott van a harmadik terület, a jövőkép. Az új tárgyalások során meghatározott időn belül, ugye hallottuk a brit miniszterelnökök, aki azt mondta, hogy nem akar hosszabbítást kérni az átmeneti időszakra, ez pedig lehetséges, és egészen június 30-áig lehetséges közös megalapodás alapján. Ez azt jelenti, hogy a partnerek közül mind a kettőnek igent vagy nemet lehet mondani, egészen június 30-ig, tehát az Egyesült Királyságnak is, és az Európai Uniónak is. De nagyon őszinte leszek önökkel, ezen idő intervallum alatt mindent nem fogunk tudni rendezni, de mindent megteszünk ennek érdekében. Mindent nem tudunk megtenni, de mindent megteszünk ennek érdekében. És természetesen, hogyha minden területen az új kapcsolatokat akarjuk kiépíteni, akkor további időre van szükség, és 2020-on túl az átmeneti időszak lejártával is folytatni kell ezt a munkát a tárgyalások érdekében. Végül pedig van der Leyen elnökasszony és az Európai Tanács felbízásával folytatom a munkát, ugyanolyan módszerek, átláthatóság, őszinteség, dialógus keretén belül az érintett biztosokkal együtt, illetve a bizottság megfelelő munkatársaival együtt. Még egy utolsó gondolatot engedjenek meg mikkel Iver úrnak, aki nagy vehemenciával mondta nekünk, hogy büszkék vagyunk arra, hogy britek vagyunk. Hát persze, tiszteletbe tartjuk, és, és megértjük ezt a, bizt, ezt a büszkeséget. De képviselő úr, mi itt mindannyian ugyanígy patrióták vagyunk, úgyhogy nincs szükségünk arra, hogy patriotizmusról tanítson nekünk. Az egyetlen dolog, amit el szeretnék ezzel mondani, az, hogy a mi patriotizmusunk, a mi büszkeségünk még kiegészül egy kiegészítő dimenzióval. Mi úgy gondoljuk, hogy patriotizmusunk ma is, és a jövőben is, a jövő világában szilárdabb lesz. Mert hozzá tesszük az Európaiak unióját és az európaiak közös fellépését. Köszönöm a figyelmüket. Merci, Köszönöm szépen, Michel Barnier. Most az utolsó felszólaló az Európai Tanács elnöke Michel úr tisztelt elnök asszony! chers membres du parlement européen merci pour les différents messages qui ont été adressés pour les opinions. tehát köszönöm szépen mindenekelőtt a klma az első pontom, és ez lesz az első, az, ez volt az európai csúcson is az első, és köszönöm szépen a bátorító szavaikat. Igazából azok a feladatok, amelyeket még végre kell hajtani, és mindenek előtt, hogy nagyon gyorsan kell megállapodnunk 2030-as célunkban, tehát elő kell ezeket a folyamatokat készíteni. És a bizottsággal együtt, a parlamenttel együtt szeretnénk ezt megtenni. És természetesen ki kell értékelni azt is, hogy mit teszünk a második elem. Nagyon fontos az, hogy az elmúlt heti Európai Tanácsban egyhangú döntés született a klímasemlegesség tekintetében. És igazából minden európai ország úgy gondolta, hogy ez abszolút szükséges, és ez pedig az Európa, a június Európai Tanácsban is megalapítom. A harmadik eh, elemként megemlíteném, hogy eh, realistának és hitelesnek kell lennünk, és ez nagyon fontos. És eh, az is fontos, hogy az elkövetkezendő európai költségvetésnél is figyelembe kell ezeket venni. És többen is említették, hogy nagyon erős álláspontot kell itt képviselnünk a Green Deal tekintetében. És az európai intézményeknek, a hatóságoknak pedig nemzetközi szinten is lépniük kell. Tehát itt például Kínát említeném, mindenképpen meg kell, el kell érnünk az, hogy alapvetően megváltoztassuk a hagyományos politikánkat. És nagyon fontos az, hogy Európát holnap is helyzetbe hozzuk. Ez pedig nagyon fontos a stabilitás, a prosperitás és a fejlődés, az innováció tekintetében. Nézzük meg, hogy milyen türelmetlenség van már, és néhány hónapja az a 2019-es év elején volt, igazából 9 európai ország a 27-ből osztotta a klímasemlegesség célját 2050-ig. És most nézzük meg, hogy ehhez képest most meg sikerült elérnünk az egyhangúságot. A második megjegyzésem az európai költségvetésről is szok, sokan beszéltek itt a képviselők közül. Ez egy nagyon nehéz terep. És hétről hétre kell előre haladnunk, és nagyon gyakran azt láttuk, hogy nagyon nagy különbségek voltak az európaiak között, de meg kell értenünk a prioritásokat. Meg kell értenünk, hogy hol van kompromisszumra szükségünk és a politikai összetartást, a politikai koherenciát említeném. Hiszen ambíciózusnak ellenünk nagyon legitim az, hogy az európai költségvetésben megjelenek az ambícióink. És igazából az európai állam és kormányfők, a nemzeti parlamentek rendelkeznek azzal a többséggel, hogy ezt végigvigyük, ugyanúgy, mint az Európai Parlament. És ez a nagyon fontos dolog a politikai összetartás. És ezzel pedig egy nagyon fontos üzenetet fogalmazhatunk meg, és ezeket önök is vállalhatják a válaszok előtt. A harmadik elem pedig itt Málta, és a jogállamiság helyzete. Ez roppant fontos téma, hiszen a jogállamiság egy alapérték, egy alap pillér, És egy újságíró meggyilkolása nyilván dráma a család számára, a rokonok számára egy emberi dráma, de ezen túl a humanitárius dráma mellett ez egy nagyon komoly támadás a sajtószabadság ellen is, amely az európai projekt, az európai érték egyik alapvető sarokköve. Hiszen Európa a jogállamiságon, a hatalmi ágak megosztásán alapul és minnyáján viseljük ezt a felelősséget, ugyanúgy, mint az Európai Parlament. Tehát tiszteletben kell tartanunk a felelősségünket. És minden alkalommal, amikor a jogállamiságot védeni kell, emlékeztetnünk kell saját magunkat arra, hogy mi vagyunk a jogállamiság egyik őre. És együttérzésemről szeretném, együttérzésemről szeretném biztosítani a meggyilkolt újságírónő családját. Végezetül pedig a Brexitről szólnék néhány szót. Tehát már nagyon gyakran hallottuk. Minden alkalommal ismételtük, hogy ez eh, igazából a három évvel korábbi népszavazással kezdődött. Természetesen tiszteletben tartom a brit nép akaratát, amelyet a népszavazáson juttatott érvényre. És természetesen tiszteletben tartjuk. Az Európai Tanács múlt héten, és Michel Barnier mm, ismét elmondta ezt, eléggé pontosan, hogy eh, igazából a következő szakaszban más, fogunk eljárni. Tehát tudjuk, hova szeretnénk menni, tudjuk, hogy az átláthatóság itt kulcsfontosságú. És természetesen tiszteletben tartjuk az európai érdekeket, tiszteletben tartjuk a belső piac integritását is. És nyugalommal, nyugodtsággal kell ezt a helyzetet kezelnünk. És itt már hallottam többször is, hogy itt igazából bosszantó sértéseket is egymás fejéhez vágtak. Ezt nem fogjuk megengedni. Nem fogjuk a félelem légkörét megengedni. Nyugalomban, nyugodtsággal kell viseltetnünk, és a jövőt Nagy-Britanniával együtt kell elképzelnünk. És most pedig néhány szót végezetül meg vagyok győződve, ez a meggyőződésem az ambícióm, de a józanész is ezt diktálja, hogy itt az intézmények soha ne felejtsék el, hogy minden intézménynek megvan a saját szerepe, és minden intézmény az európai polgárok álmait, vágyait viszi tovább. És ne felejtsük el, hogy nekünk a jövőben ez a fő feladatunk. Köszönöm president michel. the debate is closed and the award of the sakharov prize will um, start shortly. köszönjük szépen hamarosan kezdődik a szaharov díj átadás. pohybom otvorilo nám. Es que son momentos históricos para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Ce journal, dont les journalistes sont tués. This has happened in my own country. Devletin varlığı ve bağımsızlığı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 Гэта прэмія таксама маладых лідараў. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне, вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. No human rights! Free! يتفكك تحت تقل Tenemos que tener libertad. Боролись, боро, борются за свою свободу. The fear of the power of the white man. Svojim revolučným pohybom otvorilo na... En estos momentos históricos para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Su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 Гэта прэмія таксама маладых лідараў. Give me the opportunity to speak to you. Чечне, вообще на Северном Кавказе. Cuando baja a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique.